Ladies and gentlemen, dear... Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok, kedves kollégák! Pasztázó nem ül itt a körünkben, de azért jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon fontos vitát tartunk ma. Remélem a többi képviselő is csatlakozik majd hozzánk. Úgy gondolom, hogy hétfő mindenki utazik, úgyhogy eh, késések lehetnek. Néhány bejelentés először is a legutóbbi ülés eh, napjöngyét már elfogadtuk, e-mailben február 7-én kiment, eh, nem volt megjegyzés, úgyhogy elfogadásra került a korábbi ülések eh, jegyzőkönyve. Sajnos eh, a finn tolmácsolást nem tudtuk már megoldani, úgyhogy sajnos ma nem lesz a finn tolmácsolás, csak hogy mindenki tudjon róla. Természetesen az ülés eh, az interneten közvetítése kerül élőben. Nagyon fontos napirendi pontra térünk rá, ez pedig a 2016-os mentesítésre vonatkozó jelentéstervezet az Európai Fejlesztési Alapokkal kapcsolatosan, úgyhogy megadnám a szót azonnal a jelentéstevőnek, Barbara Kappel asszonynak. Danke. Danke, Frau Vorsitzende. Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm ezt az orientációt itt a bevezetésként. Először nézzük az Európai Fejlesztési Alap bevezetőjét. Ez egy hatalmas jelentőségű alap, ezt mindig szem előtt kell tartanunk. Az Európai Fejlesztési Alap a legfontosabb pénzügyi eszköze az Uniónak az afrikai, karibi térség és a csendes óceáni térség az AKC országok országaival folytatott együttműködést illetően, illetve a tengeren túli területeket illetően. Ennek az alapja a katonai megállapodás, az átfogó partnerségi megállapodás az EU és az AKC tagállamokkal, amelyet 2000-ben kötöttek, és 2013-as megállapodás. A katonai megállapodás fő célja a szegénység leküzdése, összhangban a fenntartató fejlesztéssel, és ezen országok fokozatos integrálásával a világgazdaságba. A katonai megállapodás 2020. februárjában lejár, Legkésőbb ez év augusztusában tárgyalásokat kell kezdenünk egy új megállapodás megkötése érdekében. A tanács 2018 első fél évében egy felhatalmazási határozatot hoz majd, és ez az új kívások fényében történik. Minden mértékadó politikai szereplő egy új segélyezési koncepción dolgozik, és a keretek új átalakításán a fejlesztési segélytárgyában. Ez kiad majd az Európai Fejlesztési Alapra is. Az alap a fenntarthatóság, a koherencia, a hatékonyság alapelvein működik. Egy átfogó fejlesztési koncepció szempontjából ez döntő jelentőségű. Az átláthatóság, a beszám, elszámoltathatóság nagyon fontos a demokratikus ellenőrzés szempontjából, és itt cél az is, hogy más szereplőket, nemzetközi szervezeteket, pénzügyi szervezeteket, vagy multilaterális fejlesztési bankokat is bevonjunk. A koordináció szintén központi jelentőségű, hogy a fragmentáció kockázatát leküzdjük, és a saját felelősséget és fontos felébreszteni a partnerekben a fejlesztés vonatkozásában. Nagyon fontos eh, a magánszektor mobilizálása, mert a magángazdaság erőtes bevonásával lehet a pénzügyi, finanszírozási hézakokat eh, bezárni. Röviden a pénzügyi dimenzióról hadd szóljak az EFA kapcsán. A 2016-20 időszakban. Itt 5 milliárd euróról van szó, 2,4 milliárd ebből az EF-re esik, tehát a fele, míg 2,9 a vészhelyzeti alapra, az afrikai vagyonkezelő alapra jut, és 113 millió pedig közép-afrikai köztársaságra a békói megállapodás keretében. 2016-ban 644 eh, millió eurós volt a kerete ennek a, az alapnak, 56 kifizetéssel, és az EF kifizetések a multidonor projektek esetében 914 millió euróra rúgnak. 106 projektet 1,56 milliárd euró értékben engedélyeztek, és 150 milliót fizettek ki a migrációs áramlások kezelésére, illetve ezen áramlatok okainak jobb kezelésére Afrikában. A jelentés különböző területekre tagolódik, először a megbízhatósági nyilatkozatot látjuk, és itt azt mondhatom mert előre, hogy ez az, amit a szemvevőszék átadott nekünk, és szerintem csatlakozni tudunk a szemvevőszék véleményéhez. Itt 25%-os csökkentési cél volt az előfinanszírozásoknál, ezt 27 kal csekélyen meg is haladták, és a kifizetési elő irányzatoknál 36%-os csökkentést sikerült végrehajtani. A DEFCO főigazgatóság 5,5%-os arányt könyveltett el, ami az 5% fölött van némileg. A szemvevőszék azt mondja, hogy továbbra is a hatékonyság nem megfelelő, a hatékonyságot növelni kell. A szemvevőszék azt mondja, hogy a megbízhatósági nyilatkozat adott az EFA esetében, úgy szintén a szabályszerűség, a rend szerek megfelelő költés. Aztán a hiba arányt, hogyha megnézzük a kiadásoknál, 2016-ban ez 3,3 százalék volt egy enyhe csökkenés az előzetes évhez képest. És itt van egy nagyon fontos alkotó elem, amely azt eredményezte, hogy 1,6%-ra sikerült csökkenteni a hibarányt a 2000 os küszöb alá. Ö, vissza is szedtek jogosulatlan kifizetéseket, ö, 4,26% volt ez a DEFCO összkifizetéséhez képest. Aztán a vagyonkezelő alapot illetően itt vannak bizonyos kritériumok, így például a korrupció ö, csökkentése az egyik. Itt az adó elkerülés és az agresszív adó tervezés elkerülésére koncentráltunk, a Panaszak Bizottság is rámutatott erre, és az OECD jelentése is. Ezen kívül a belföldi bevételeket kell mobilizálni, hogy csökkentsék az adott országok függőségét a fejlesztési segélytől. Aztán itt van a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés, a bevezetőmben már röviden rámutattam erre. Itt vegyes finanszírozásokra van szükség az addicionalitás hatékonyabb kihasználása érdekében, multilaterális fejlesztési bankok koordinált, harmonizált hozzájárulást kell, hogy teljesítsenek, hogy 2030-ig a fenntarthatósági célokat el lehessen érni aztán a globális fejlesztési prioritások, ugye itt a globális kívások megváltoztak, az eszközöket ehhez kell igazítani, és itt a klímabarát projektekre kell fókuszálni a Párizsi megállapodás elveinek megfelelően. Aztán egy új LKC partnerség, ez az utolsó pont, ugye a kotonói megállapodás ez lejár, a 2030-as agendát is figyelembe kell venni, és egy új európai fejlesztési politikát kell kialakítani. Az Európai Parlament követelése, hogy az EFET vonjuk be az EU általános költségvetésébe. Azt javaslom majd jelentéstevőként, hogy az EFA mentesítését a 2016-os évre engedélyezzük. Ambiciózus ütemtervünk van ezzel kapcsolatosan. Március 1-ig le kell adni a módosítókat, aztán március 19-én szavazunk a szakbizottságban, ezt követően pedig áprilisban a plenárison. Szeretnék köszönetet mondani a titkárság munkatársainak és a mi csapatunknak, nagyon jó munkát végeztek az előkészítésben a jelentéstervezet kapcsán, és remélhetőleg fair móddal tudunk eljutni majd a szavazásig. Thank you very much, Barbara, and I will... Köszönjük szépen Barbarának a felolvasást. Árnyék előadókkal folytatjuk, elsőként Tomás Stehovski. Köszönöm szépen, elnök asszony. Vielen Dank. Frau Beristatterin. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az Európai Számvőszék munkáját is. El kell, hogy mondjam, hogy most először értek egyet egy ENF által készített jelentéssel. Egy-két apró megjegyzésem, hogy problémám van csak eh, Kappel asszony szövegével, de általánosságban megegyezik a véleményünk, bármilyen furcsán is hangzik ez. Nagyon jó munkát végzett, Szeretném kiemelni annak a fontosságát, hogy átláthatóbbá kell tenni eh, ennek a programnak a működését, az adóparadicsomokkal folytatott együttműködés mennyire fontos. Azt is hadd hangsúlyozzam, hogy eh, szükség van a mikrofinanszírozás bevonására hogy a magánbefektetőket is valahogy bekapcsoljuk az ilyen programokba, illetve a helyi forrásokat nagyobb mértékben ki kell használni. Arra szólítom fel az Európai Bizottságot, uh, sustainable and uh, viable projects. Fenntartható projekteket kell végrehajtani, erre kérjük az Európai Bizottságot, hogy gyors, gazdasági és társadalmi változásokat uh, hozzanak ezek a migráció és más fontos problémák enyhítésére. A véleményem szerint ez egy nagyon jó jelentés, ezért csak gratulálni tudok Kapper asszony által végzett kiváló munkához. Köszönjük Zdehovszki kollégának. Want to speak? No. Valaki szeretne még szót kérni ezen a ponton? Akkor a módosítók határidejét hadd mondjam be még egyszer, március 1 -e, ahogy azt Kape Barbara elmondta, március 19-én fog, fogunk szavazni erről. Más konkrét kérdés nincsen. Barbara, szeretnéd lezárni? És reagálni ez Dehuszki úr által elmondottakra? Igen, hadd reagáljak erre. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy eddig nagyon jó munkát végeztünk. Köszönöm mindenkinek a segítségét, a titkárságét is. Persze, figyelembe veszem majd a módosítókat. A mikrofinanszírozás nagyon fontos, az átláthatóság és az arányosság olyan pontok, amelyeket figyelembe veszünk, majd mondanom sem kell, és így végső soron jó eredményre juthatunk. Köszönjük szépen, valóban hatékony a munka, gyorsan haladtunk ezzel a napirendi ponttal. Már ugrunk is a következőre. Hosszú listája következik az ügynökségeknek. Vélemény tervezet, illetve jelentés tervezet az ügynökségek kapcsán. Endig Tarant nem tud ma itt lenni, ezért társelőadónk Bárc Stász kapja meg a szót az ügynökségek témájában. Köszönöm szépen. Baas mij werkelijk over eh, Nos, el kell, hogy mondjam, hogy azért elég furcsa, hogy ennyire kevesen vagyunk ma itt jelen. Ez lehet, hogy a hétfő délután miatt van. Ugyanakkor a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság tagjai számára ez egy hatalmas alkalom kellene, hogy legyen hiszen itt a mentesítésekről van szó, amiben rengeteg munkát fektettünk. Hát, ugye lehet, ahogy mondtam, hogy a hétfő délután miatt ilyen gyér a részvétel. Nos, az összes ügynökség jelentéstevője vagyok, kivéve az EFSZ-et. Ott más parlamenti testületekben van tagságom és az EFSA ellen egyfajta jogvita zajlik, és azt gondoltam, hogy nem lenne jó egyidőjűleg a mentesítéssel is foglalkozni az EFSA esetében, ezt Derek vette tehát át, de most az a helyzet, hogy Derek lekiste a repülőgépét, és csak ma este fut majd be Brüsszelbe. Úgyhogy mégiscsak beszélnem kell majd az EFSA-ról remélhetőleg az EFSA képviselő megérti ezt a helyzetet. Megpróbáltam komoly munkát végezni, tehát a 2017. júliusában megkezdődött mentesítési eljárás kapcsán, ugye a Strasburgi hét után Frankfurtból elrepültem Bolonyába, és aztán voltam Pármában is, ahol is lezajlott az ülés az összes igazgatóval, az ügynökségek igazgatóival. Ez egy hihetetlen alkalom volt, mindenki megismerhette a részes feleket, és elkezdtük kidolgozni a mentesítés munkáját. Ez egy nem csupán kellemes ülés volt, hanem nagyon tanulságos és hasznos is egyben. hiszen itt valóban a 35 ügynökség középpontjáról van szó. Itt futnak össze a szálak. Itt megtapasztalhattuk, hogy melyek az egyes ügynökségek sajátosságai, hol vannak a problémák. Én az ügynökségek jelentéstevőivel, az összes munkatárssal, igazgatóval eszmét cseréltem, és szeretnék mindenkinek köszönetet mondani gyakran alul becsülik ezen ügynökségek jelentőségét. Az egyik legfontosabb probléma, ami azonnal feltűnt nekem azon az ülésen, az ügynökségek kapcsolata a külvilággal, vagy akár az Európai Parlamenttel. Hogyha itt kérdések merülnek fel, gyakran nincs helyes koordináció. Az ügynökségek ugyan rendelkeznek egy saját hálózattal, és úgy vélem, hogy ez egy jó támogatást nyújt az ügynökségek közötti koordinációhoz, azonban ők azt is kérik, hogy a költségvetési hatóság két ága, a minisztertanács és az Európai Parlament is támogassa őket. hiszen az EFSA vagy az EMA esetében ez egyszerűbb, hogy ott a személyzet részéről kapacitást biztosítsanak ezekre a feladatokra, de a kisebb ügynökségek esetében nehezebb a helyzet. Júliusban tavaly láthattam ezt személyesen is, lezajlott ott egy vita arról, hogy az EFSA esetében kivállalja majd a koordinációt, ki szeretné ezt vállalni, és nem volt egyszerű megoldás parlamentként. A mentesítés során legutóbb megígértük az ügynökségeknek, hogy a költségvetési év során megpróbálunk egy létszámhelyet létrehozni a koordináció céljaira. céljaira. A parlament ezt jól végrehajtotta, azonban a tanácson belül a megbeszélések során ez az elképzelés zátonyra futott. Én megígértem újfent az ügynökségeknek ezt a horizontális jelentésben is, és az egyes jelentésekben is szerepel ez, hogy egy teljes munkaidős létszámhelyre van szükség a koordináció céljaira. A parlament sikra fog ezért szelni és megpróbáljuk majd meggyőzni a tanácsot erről. Nos, a mentesítés során úgy jártam el, mint a tavalyi évben, amikor a többi ö, intézmény jelentéstevője voltam. Tehát itt a legfontosabb az, hogy megnézzük, mi szerepel a legutóbbi mentesítésekben, milyen követelményeket fogalmaztunk meg, milyen elvárásokat fogalmaztunk meg, és hogyan reagáltak mindezekre az egyes ügynökségek. Van itt egy lista, kérdések listája, és minden jelentésben beszámolok a dolgok állásáról. Nagyon nagy jelentőséggel bír, hogy az ügynökségek megtapasztalják, hogy komolyan vesszük ezt a munkát, figyelünk, hogy mi történik az ügynökségeken belül, tehát hogy rajta vagyunk ezen a témán. Aztán a második ö, fontos témakör a munkámban az az, hogy ugye vannak olyan témák, amelyek számomra fontosak, ugyanakkor költség vetéstechnikai szempontból nem feltétlenül tartoznak ezek a mentesítés, mentesítéshez. Szerintem politikai szempontból viszont fel kell vetnünk ezeket a témákat. Az első helyen az el, hogy az eredmény orientált költségvetés az hogyan érvényesül az ügynökségeknél, és egy második további pont, és erre a korábbi jelentéstevők is rámutattak, az az, hogy hogyan kezelik az ügynökségek a nyilvánosság, az átláthatóság, az összeférhetetlenség koncepcióit, vagy akár a közérdekű bejelentők problémáját. Vannak-e belső rendelkezéseik, ezen ügyek kapcsán vannak specifik, vannak specifikus problémák az adott ügynökségeknél, vannak-e olyan ügyek, amelyek nem mennek megfelelően. Ezt megvizsgáltam az egyes ügynökségeknél. És a harmadik dolog, talán nem lepődnek meg, ha elmondom, hogy költségvetés ellenőrzési szakbizottságként egyre nagyobb figyelmet kell fordítanunk a személyzettel kapcsolatos kérdésekre. a nők és férfiak közötti egyensúly létrehozására, mert sajnos az a helyzet, hogy a vezető pozícióban lévő férfiak számosabbak, még mindig, mint a nők ilyen pozíciókban, noha a nők bizonyosan jobb kapacitásokkal bírnak. Nos, csak egy harmadában az ügynökségeknek volt egy olyan ügynökség, ahol egyharmada volt csupán férfi a vezető pozíciókban, és kétharmada nő, de ez kivétel volt. Aztán van egy második téma, hogy hosszú távon hogyan lehet az adott ügynökség tevékenységét javítani, van-e olyan, vannak-e olyan tevékenységek, amelyek a munkatársak jólétét hivatottak javítani, van-e csapatépítés, vannak-e képzések, próbálnak-e arra figyelni, hogy kevesebb legyen a betegszabadság miatti hiányzás. Tehát megnéztem azt is, hogy hány nap betegszabadság van az egyes ügynökségeknél. Ugye ez bizonyos következtetéseket enged meg azt illetően, hogy milyen a munkatársak érzülete az adott ügynökségeknél, hogyan érzik magukat. Aztán Pármában, júliusban egyes ügynökségek vezetői felhívták a figyelmemet egy adott problémára. Ez a bizonyos ö, ö, koeficiens, mely szerint a béreket újra kell számítani az adott tagállam ö, életminőség mutatói szerint. Tehát van egyfajta ilyen korrekciós koe inefficiens, mert nem mindig egyszerű adott ügynökségekhez munkatársakat vonzani, például a kelet-európai ügynökségekhez, és gyakran ott azt tapasztalhatjuk, hogy a személyzet csupán 60%-át kapja például a brüsszeli vagy a luxemburgi béreknek, és ez valóban gondot jelent. Tehát ezen szabályokon változtatni kellene. Itt van például a Frontex, melynek a székhelye Varsóban van, ezt szeretném felhozni konkrét példaként. Nagyon nehéz ugyanis munkatársakat toborozni a Varsói ügynökséghez. Ugye eh, megtapasztaltuk ezt a problémát, és ezt figyelembe is vettük az anyagban. Aztán itt van még a Brexit kihatásaival kapcsolatos problémák köre. Egyes ügynökségek székhelye Nagy-Britanniában van, két ilyen ügynökségről van ugye szó, az egyik az EMA, a másik pedig az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, de aztán vannak még más ügynökségek is, amelyeknek van telepük, mint például a Galileo vagy az INSS, ezek is Nagy-Britanniában vannak. És ugye most politikai vita zajlik arról, hogy hova is települjenek át ezek az ügynökségek. Az EMA és a bankfelügyeleti hatóság esetében ugye itt egy fontos tényező volt ez a koeficiens. Ugye attól függően, hogy hova települ át mondjuk az EMA, Elképzelhető, hogy a munkatársak több mint 90%-a már nem akar az ügynökséggel együtt menni. Ugye a közlekedés technikai ö, kapcsolatok is fontosak, aztán ez a koeficiens, aztán az is egy kérdés, hogy a, az adott személy munkatárs partnere talál-e új munkahelyet, az ügynökség új székhelyén, tehát itt nagyon sok tényező van, és mindezeket figyelembe kellett venni. Ami a személyzetet illeti, az EMA és a bankfelügyeleti hatóság esetében ugye Párizs és Amsterdam lesznek az új székhelyek, és el tudom képzelni, hogy az összes egyéb pályázó esetében ez mindenképpen rossz kedvet váltott ki ez a döntés. Ugye a kelet-európai országok megint nem jutottak esélyhez, hogy újabb ügynökséget kapjanak. Azt hiszem, elnök asszony, van még egy kis időm, úgyhogy egyes ügynökségekről most itt részletesen szeretnék szólni minden ügynökségnek meg szeretnénk adni a mentesítést. Derek fogja az EFSA-nak ezt elkészíteni ezt az anyagot, de itt van az EASO, amely nagyon fontos ügynökség, a menedékügyi politikával foglalkozik, ahogyan tudják. Volt egy zárt ajtók mögött zajlott ülés, és én azt mondottam, hogy nem akarom megadni ennek az ügynökségnek a mentesítést. A jelentés tervezetben is szerepel ez az 5-ös és 6-os cikkekben. Ennek az oka a következő kollégák. Jelenleg egy OLAF vizsgálat zajlik, az EAZO-nál. Egyesek azt mondják, hogy ez egy nagyon súlyos vizsgálat. Caldera úr, az EAZO igazgatója azt mondja, hogy ez nem annyira súlyos vizsgálat, de jelentéstevőként mégis van itt némi kétségem, és az a véleményem, hogy a parlament, illetve a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság megengedheti magának, hogy azt mondja, hogy tudjuk ugyan, hogy Olaf vizsgálat zajlik, mi meg egyszerűen megadjuk a mentesítést, és hogyha az Olaf vizsgálat ö, azt eredményező, hogy nagyon nagy hiányosságok vannak, akár költségvetés technikai területen is, akkor mi meg már parlamentként, vagy költségvetés ellenőrzési szakbizottságként igencsak oda kell, hogy figyeljünk erre. Belső kontaktjaimtól azt hallottam, hogy az Olaf vizsgálat nyáron lezárulhat, tehát az EASZO mentesítését elhalasztjuk, majd szeptemberben lesz egy második forduló, és októberben a plenárison, a második plenárison lezárhatjuk ezt az ügyet. Az Olaf vizsgálat eredmény akkor már valószínűleg meg lesz. Biztos vagyok abban, hogy nem csupán az ügynökség képviselői hallgatják ezt, hanem újságírók is, és szerintem kényes ügy ez. A jelentésem egyes bekezdéseiben szerepel mindez a 26-os cikkben többek között, az EASO remek munkát végez, a Libe szakbizottságbeli kollégákkal is felvettem a kapcsolatot, a saját frakciómbeli kollégákkal, és szinte valamennyi frakcióbeli kollégával. A Libe, mint szakbizottság sokkal inkább illetékes az EASO ügyeiben, és nagyon nagyra becsülik az EASO által kifejtett tevékenységet. A 27-es cikkben is hangoztatom ezt, hogy milyen aktív szerepet játszik ez az ügynökség a menedékrendszer kezelésében, a menekültügy igazgatásában, Görögországban és Olaszországban. Ezen országokban nagyon nagyra becsülik az ELZO támogatását. Illetve az újraelosztási rendszeren belül azon személyek esetében, akik nemzetközi védelemre szorulnak, illetve azt, hogy az ELZO mennyit javít a tevékenységén, hogy időben tudjon reagálni a menekültügyi politika változásaira. Tehát a tevékenység abszolút ö, nagyra becsülendő, tehát itt nem az az elkötelezettségével kapcsolatos probléma merül fel, akár a Máltán dolgozókról van szó, akár az Olaszországban dolgozó munkatársakról. Én nagyon nagyra becsülöm ezeket a munkatársakat. Tehát itt nem arról van szó, hogy újjal mutogatunk az EASO-ra, hanem itt egész egyszerűen egy bizonytalanság merül fel, Olaf vizsgálat zajlik, és egész egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy olyan álláspontot foglalunk el, ami később ellenünkre fordítható. Ugye aztán itt van még ez a korrekciós koeficiens, amit említettem, a Frontex, az EASO esetében a CEPOL, az ETC, a BEREK és az EULISA és más ügynökségek esetében egy adott bekezdésben utalok erre a problémára. És persze itt ez a mi hatáskörünkön kívül esik ez a probléma, az Európai Bizottság az az intézmény, amely átgondolhatná ezt a jelenlegi rendszert. Aztán az EBA, az Európai Bankfelügyeleti Hatóság és az EMA is említésre kerül ebben az összefüggésben. Ugye a Párizsba, illetve az Amsterdamba való átköltözést, ezt megfelelő nyomon kell követni. Az ML-nál felmerül egy probléma, és ez már a korábbi mentesítési jelentésekben is felbukkant. Ugye itt van egy bérleti szerződés Londonban, és ezt úgy kötötték, hogy egészen a 2030-as évig bérleti diat kell fizetni az emelnek nak Londonban. Szerintem ezt meg kellene vizsgálni, ezt a helyzetet, és mindenféleképpen megoldást kellene találni. erre a problémára, mert ez pénzügyileg egyszerűen nem képviselhető az európai adófizetők szemre ez a jelenlegi helyzet. Végezetül Indrek Tarant nevében mondok valamit az EFSA kapcsán. Én nem akartam ezzel foglalkozni, nem, foglal, nem olvastam még a jelentését. Indrek nagyon konstruktív módon kezelte ezt az ügyet, a mentesítést mint a korábbi jelentéstevők is. Nagyon nagy figyelmet fordított azon ügyekre, amik fontosak az EFSA kapcsán, úgyis mint a nyilvánosság, az átláthatóság, a közérdekű bejelentők ugye rámutat, hogy hol történtek javulások, rámutat azokra a területekre, ahol még korrekcióra van szükség, lehet, hogy egyes kollégák majd kiegészítő megjegyzésekkel élnek. Összességében azt hiszem, hogy Indrek jó jelentést írt az EFSA kapcsán. Két héttel ezelőtt úgy hallottam, hogy Pármában is járt, és ott úrral személyesen is megbeszéléseket folytatott, aki az EFSZ-et vezeti. Ez rendkívül konstruktív szellemiségű találkozó volt, ahogyan hallottam. Nagyjából ennyi lett volna részemről. Köszönöm szépen, Bart, és először az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót először is a néppárt képviseletében kollégának. Köszönöm, elnök asszony! Először is hagy gratuláljak jelentéstevőnek a munkához, amelyet elvégzett. Kiváló, professzionális, eh, minőségű munkát végzett, a legtöbb ügyben egyet tudunk érteni a jelentéstevővel az EU ügynökségek ügyében, nagyon észszerű és természetesen támogatjuk azt, ahogyan az Európai Bírósági megalapításokat is beépített a szövegbe. Támogatjuk a jelentéstevő javaslatát, hogy halasszuk el az európai az EFSO, ELSZO ügynökség mentesítését, amíg a vizsgálatok le nem zajlanak nyár végéig. Aztán a mondandóm kicsit unalmas lesz, mert tételenként végigmennék a legfontosabb megállapításokon a saját szempontunkból. Hagy kezdjem az, az ügynökségek hálózatának plusz létszám emelésével kapcsolatban úgy gondolom, hogy ez nagyon központi kérdés lesz ahhoz, hogy a, az ügynökségek munkáját eredményesen, hatékonyan tudjuk koordinálni ezzel összefüggésben jól lehetem a 2016-os mentesítéssel függ ez össze közvetlenül, mégis mindannyiunknak, sokunknak óhaja volt, hogy ezt az eljárást gyorsítsuk, és hamarabb kerüljön rá sor az év során. És egy kicsit talán ez is segít ebben az irányban, ebben az irányban elmondani, remélem, hogy az ügynökségek eh, jól együtt tudnak működni. Eh, többek között a parlamenttel is, legalább a tekintetben, hogy eh, hamarabb kerüljön erre sor az év elején valamikor. Szeretnénk, hogyha nagyobb hangsúlyt kapna az ügynökségek hálózatának szerepe összességében, például az alternatív finanszírozási források megvizsgálása szempontjából és összességében a következő és több éves pénzügyi keret előkészítésében. Itt úgy gondolom, hogy egyértelműen szorosabb együttműködésre van szükség a hálózat, ügynökségek hálózata és a bizottság között. Szeretnénk jobban hangsúlyozni az ügynökségek szerepét a Brexit-tel kapcsolatos egyeztetésekben és tárgyalásokban, illetve a Brexit hatásának, a szerencsétlen eseménynek a hatásának a az enyhítésében. Nyilván fejlődik az ügynösségek együttműködése, közös beszerzésekben, szolgálatok közös használatában, de természetesen van még mit tenni bőven, és bátorítanám a további együttműködést a hálózat keretein belül, ahogyan arra szükség van. Felszólítjuk a ügynökségeket, hogy a teljesítmény alapú költségvetés elvét egyre még inkább használják, megfelelő indikátorokkal mérve a tényleges eredményeket és a tényleges teljesítményt a munkájuk során. Ami az átvitelre vonatkozik, egyik évről a másik évre való pénzátvitel ugye továbbra is közös probléma, de itt is szeretnénk egyfajta kiegyensúlyozott megközelítést, egyetértve jelentéstevővel, akit támogatunk abban, hogy világosabb tervezést követel, és a több éves tevékenységekről szóló világosabb jelentéseket. Úgy gondolom, hogy az ügynökségeknek meg kellene fontolniuk, hogy differenciált célelőrányzatokat alkalmazzanak, ahol arra szükség van. Az alacsony korrekciós együtthatók kapcsán megértjük az ügynökségek aggáját, és bizonyos mértékig együtt tudunk érteni abban, hogy milyen intézkedéseket hozzunk ennek a kihívásnak a megoldására, hiszen mi is hiszünk abban, hogy a korrekciós együtthatókat ki lehet úgy is számolni, hogy azok ösztönzőbb hatással bírjanak a magasabb jövedelmi országokból jelentkező projektek esetében is. Ugyanakkor arra is szeretnénk rá elmutatni arra is, hogy mint hogy az együtthatók összefüggenek a helyi megélhetési költségekkel és a relatív vásárlóerővel, ezt a vonatkozást is figyelembe kell venni. Ami az intézményközi létszámcsökkentést illeti, egyetértünk jelentéstevővel abban, hogy ez nem volt egy egyszerű feladat. Nem lehetett az erre vonatkozó horizontális igényeket, követeléseket kielégíteni, úgyhogy sokkal inkább egy ügynökségre <clears throat> szabott megközelítésre van szükség. Nem lehet mindenütt egyszerre fűnyíróelven megoldani ezt a kérdést. A jelentéstevő megjegyzései az átláthatósággal kapcsolatban helytállóak. Valóban nagy előrelépésre kerül és az első, né, előző néhány, legutóbbi néhány évben, ezt valóban ki rá kell erre mutatnunk. Ami azt illeti, hogy mennyire látható az ügynökségek munkája a polgárok számára. Nos, itt is nem a jelentéstevőt, hogy sok munkára van szükség ezen a területen, és egyetérünk abban is jelentéstevővel, hogy az administratív terheket, amelyeket az rendszer okoz, azok bizony jelen pillanatban túlságosan is meggyomorítják az ügynökségeket, úgyhogy remélhetőleg a pénzügyi rendszer jövőbeli reformra a felülvizsgálata világosabbá teszi majd a helyzetet ezen tekintetben. Sajnos próbáltam, de nem találtam semmi negatívumot a jelentéstevő munkájában, pedig szerettem volna. <clears throat> Úgyhogy egy mosolyjal annyit mondok, hogy köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Örülök, hogy ilyen kedvesek vagyunk egymáshoz ma délután. Jó kezdődik így a hét. Megadom a szót. Elnézést, mondom, kellett volna már az elején, de ezt el kell mondanom a jegyzőkönyv szempontjából. Ez az egyik legfontosabb feladata a szakbizottságunknak az éves programot tekintve is az, hogy 20%-ban vagyunk jelen. Nos, én sem vagyok itt minden ülésen, de legalább amikor komoly munka folyik, akkor jó lenne ott lenni. Köszönöm. Nos, amit az elején is mondtam, nagyon jó megjegyzés ez. Az ALDE, Nejmi Ali úr Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, én is szeretnék gratulálni. Stász és Tarant kollégáknak. Részletes munkát végeztek az ügynökségek témájában. Valóban a kérdések széles körét kellett elemezniük. A, a Teljesítménye, pénzügyi ellenőrzés kérdéseivel horizontálisan foglalkoznak, ez sem érdektelen, de ha megengedik, tennék egy-két javaslatot arra hogy vonatkozóan, hogy a jelentés alapvetően megfelel formájában a célnak, 2016-os zárszámadás témájában, és kitér az ügynökségek működésének legfontosabb aspektusoraira. A költségvetési és pénzügyi eh, gazdálkodással behatóan eh, foglalkozik. A méretgazdaságosság, hatékonyság és hatásosság témájára különösen kitér. Fontos, hogy 2016-os pénzügyi gazdálkodás ügyében ezügyben tisztán lássunk. 10.364 employees and budget of almost 3.4 A tagállamokban egy ilyen 3,5 milliárdos összköltségvetés és több ezer foglalkoztatott miatt oda kell figyelnünk erre a kérdésre. Az európai polgárokat is foglalkoztatja az ügynökségek működése. A jelentés több kérdésre is foglalkozik, szerintem a kutatás, iparfejlesztés és a foglalkoztatás ügy is meg kellene, hogy jelenjen. 2016-ban az ügynökségek többségében nagyobb költségvetéssel gazdálkodhattak, és több embert foglalkoztathattak. Egy általános megjegyzést is engedjenek meg nekem. Az egyes mellékletben, hogyha megnézzük a táblázatot, akkor 41 struktúra jelenik meg, ebből 32 decentralizált, 6 végrehajtó egynökség és 3 egyéb eh, testület. Negyven egy különböző struktúrával kell foglalkozni a jelentésnek, én azt hiszem, hogy jó lenne külön foglalkozni a decentralizált ügynökségekkel, ehhez azonban az európai számvőszékkel harmonizálnunk kell a módszertanunkat. A pénzügyi gazdálkodás éves ritmusát jól jellemzi, hogy igen komoly előző évre áthozott pénzekről kell beszélni. Ez elkerülhetetlen a több éves programok esetében. Ugyanakkor ezek az átvitt összegek nem a rossz pénzügyi tervezés vagy nem megfelelő költségvetési végrehajtás következményeképpen jelennek meg, ezért fontos, hogy a számvőszék is ezt így e, írja le. A közbeszerzés sok közbe, ügynökség számára továbbra is úgy tűnik, hogy problémákat okoz, ugyanakkor különbséget kell tennünk a nagyon rosszan teljesítők, illetve az esetleges apróbb szabálytalanságok között. Fontos, hogy az unió egészének külső vagy belső biztonságát ezek bármilyen módon veszélyeztetik-e. Az ügynökség közi csoport foglalkozik ezzel a kérdéssel. Fontos, hogy a jelentésüket ne csak a parlamentnek nyújtsák eh, be. Úgy érzem, hogy sokkal hasznosabb lenne ez a jelentés, hogyha a korrupció és a csalás megelőzésével foglalkozó programok eredményességét is vizsgálnánk. Egy záró megjegyzést engedjenek meg nekem. Én is támogatom azt, hogy az EASO esetében halasszuk el a mentesítést, de kell, hogy legyen valami határidő. Szeptemberre, tehát a nyári szünet után meg kell kapnunk ezt a jelentést, ahhoz, hogy szeptemberben és októberben újra érdemben tudjuk ezt tárgyalni és napirendre tűzzük. Köszönjük, köszönjük szépen. Az utolsó árnyi előadón következik Barbara Kappel. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, nagyon nagy szakértelemről tett tanúbizonyságot és tudásról ebben a jelentéstervezetben, és teljes mértékben támogatom az abban szereplő gondolatokat, ezt is, hogy az ELZO mentesítését halasszuk el, hogyha szükség lenne, ven, lenne erre. És itt nagyon fontos, hogy legyenek határidők, konkrét határidők, és az elzo is tudjuk a végén értékelni. Szeretném felhívni a figyelmet erre az ügynökségi hálózatra. Ez nagyon fontosnak tűnik. Ezt látjuk a mindennapi munkánkban, hogy milyen fontos az intézményközi együttműködés, és milyen szinergiák adódhatnak ebből. Ezt hiszem, hogy a jövőbeli munkánk során ezt az egyet, együttműködést konkrét kritériumokkal kellene mérni. Egy példa, például az adatbiztonság, adatvédelem, a kiberbiztonság, itt három ügynökség van, amelyek illetőkesek, a BEREK, az ESZA és az ENISZA. Ezek és azt hiszem, hogy tényleg forszírozni kellene az ilyen púlok vagy hálózatok létrehozását, hogy Európában a forrásokkal a lehető legjobban gazdálkodjunk, és a lehető legjobb eredményt tudjuk elérni az ilyenfajta ügynökségi hálózatok segítségével. Aztán a forrás áthelyezést össze lehetne kapcsolni az intézményközi Együttműködéssel talán sikerül egy mérési kritériumot bevezetni ebben a vonatkozásban, amely ezt az együttműködést mérni képes. A Brexit kérdése felvetődött, nagyon nagy téma ez. Én a banki területen az EBA elnyékjelentés tevőjeként dolgozom, tehát itt van ugye 2030-ig ez a bérleti szerződés Londonban. Hogyan lehet kilépni ebből a bérleti szerződésből? Ez még nagy feladatokat támaszt, és a médiában is persze beszámolnak erről. Nagyon óvatosnak kell lennünk, és a jövőben az ügynökségek esetében figyelni kell arra, hogyha bérleti szerződéseket kötnek hosszú távra, akkor meg kell nézni, hogy esetleg egy maximális futamidőt lehetne meghatározni, vagy bizonyos óvintézkedéseket beleírni a szerződésbe, hogy nagyobb rugalmasságra legyen lehetőség, mint az ebben esetében történt. Ez szerintem egy példa, amiből tanulhatunk, és a jövőbeli tevékenységünket illetően esetleg javíthatunk. Köszönöm. Tomás Zdehovszki a következő hozzászólónk. Ja, bych chtěl říct, že én azt szeretném elmondani, hogy ez egyfajta egyetem, ez az ügynökségi mentesítési gyakorlat, egyfajta PhD. Minden évben lebonyolítjuk ezt, az előttem szóló kolléga is elmondta. Hát szerintem magától értetődő kellene, hogy legyen, hogy mindenki jelen van ezen téma megtárgyalásakor és mindenki hozzászól a vitához, hiszen nagyon fontos ez a téma. Jó magam. Két évig voltam egyik jelentéstevője az ügynökségek témájának, és elmondhatom, hogy sok most felvetődő téma annak alapján változott meg, mert kritikus észrevételeket fogalmaztunk meg. Ha egy jelentéstevő vagy árnyék jelentéstevő nem kritikus az ügynökségekkel szemben, és azt, mondják, hogy, azt mondja, hogy tökéletesek az ügynökségek, semmi nem kell változtatni, akkor nem történik semmi. Ez nem a mentesítés témájához tartozik ugyan, de szerintem kritikával kell illetnünk az Európai Bizottságot ezen földrajzi egyensúlytalanság okán. Sok ügynökséget felkerestem már, mióta képviselő vagyok, és majdnem minden ügynökség székhelye nyugaton van, Bulgáriában, Horvátországban, vagy akár ö, más országokban nincs ö, ügynökség, tehát a keleti országokban. Miért nincs bizonyos keleti országokban ügynökség? Miért nem gondolkodunk el ez irányú változásokon? itt ugye nem csupán arról van szó, hogy ö, minden országban legyen ügynökség, hanem az EU átláthatóságáról is szó van. Hogyha felkeressek egy ügynökséget, és egyáltalán meg akarom találni az ügynökség tábláját, névtábláját, ez szinte macskaegér harc, nem láthatók az ügynökségek. Ugye azt szerepel a jelentésben, hogy a láthatóságon javítani kell. Ugye itt szociális hálókon is zajlik egy ilyen irányú tevékenység, vagy a Twitteren. Az Europol vagy az Eurojust már tanultak ebből, és tevékenységet fejtenek ki ezeken a hálókon. De csak a mentesítés idején növekednek ezek a tweetbejegyzések. Miért nem zajlik ez folyamatosan? Én az eurofondot kerestem fel ebben az évben, látta valaki a székhelyét, hát ez egy csodálatos helyen van egyfajta kis kastély, egy ír nagy park közepén van, de ugye mikor ruháztak be ott legutóbb? Hát ez ö, nagyon sok pénzbe kerülne, nagyon szép helyen jártam Tesszaloniki közelében is egy ügynökségnél, miért hagyjuk ezeket az épületeket lepusztulni. Az EAZ-nál is voltam. Ugye az EAZ egy, megint csak egy olyan téma, amivel foglalkozunk. Itt a második épület kérdése merül fel. A bérleti szerződéssel kapcsolatos problémák. Szervam a kolléga is rámutatott már erre. Hogyha például missziók vannak, akkor miért nem lehet a személyzetet a helyszínről toborozni? Ugye az épületpolitika területén is nagyon nagy problémák vannak, fel kell szólítanunk a bizottságot, hogy az épület politikát javítsa az ügynökségek esetében. Ugye egyes béleti diak nagyon magasak, ugye gyakran nem is kielégítő a terület az ügynökségek esetében ez, ezekben az épületekben. Ugye a fejétől bűzlik a hal, ugye ha a tevékenységre térünk rá, hát nem vagyunk képesek az ügynökségek tevékenységét megfelelően kommunikálni, és akkor ne csodálkozzunk azon, hogy milyen mértékeket öltött az euroszkepticizmus. Hát az emberek nem is értik, hogy milyen tevékenységet fejtenek ki ezek az ügynökségek. Számos tagállamban például Görögország vagy Lengyelország is említése került, vagy ott van még akár Franciaország. Néha nagyon bonyolult az együttműködés ezen országokkal, és a legbanálisabb kérdések megadás és nehézségbe ütközik az ügynökség támogatását illetően, vagy infrastruktúrális kérdések nagyon nehezen kerülnek megadásra. És aztán ott van még a hálózat, az ügynökségek hálózata, ez vetődött még fel. Hát ez a hálózat, ez egyfajta kirakat. Itt az előre haladást, azt megfigyelhetjük, nagyon nagy ez az előre haladás. Három és fél évvel ezelőtt, hogyha megnézzük, hogy milyen állapotban volt ez a hálózat, illetve a jelenlegi hálózatot, hát nagyon nagy lépést tapasztalhatunk. Ez az ügynökségi hálózat ugye eléri azt, hogy együtt lehet személyzetet toborozni, vagy beszerezni dolgokat. Itt mindenképpen dicsérettel szeretném illetni az igazgatókat, akik sokat tettek ezen hálózat jó működés érdekében. Hát ennyit erről a témáról, és elnézést, hogy ilyen hosszasan szóltam, de hát volt idő erre. És ki kell használni az időt. Nagyon sok ügynökségünk van, tehát mindenképpen foglalkozik el ezzel a témával. Köszönöm szépen az utolsó eh, eh, Árnyék előadónk Denis Dejon következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, Nos, azt szerette volna csak mondani, hogy nyilván az ügynökségek fontosak, természetesen, és fontos, sok pontosító is van, amelyet meg kell fontolnunk. Én egyúttal a másik bizottságban is dolgozom, és természetesen fontos ez a téma, akkor is, hogyha gyorsan kell végigfutnunk a sok vonatkozáson. Minden esetre érdeklődéssel fogadtam a jelentést, de azért van néhány kérdésem elsősorban is a korábbi évekhez képest. Először is azt tűnt fel, hogy nem tudjuk jóvá hagyni, nem tudjuk mentesíteni a 2016-os évet, mert ugye meg kell várnunk a nyomozás kimenetelét, de hogy látjuk a többi ügynökségre vonatkozó különálló jelentéseket, például az Európai Újítási és Technológiai Ügynökség esetében, bizony aggasztó az a tény, hogy a 2012-es, 13-as javaslatokat még mindig nem valósították meg nem eh, valósították meg az javító intézkedéseket, és ugyanezt olvashatjuk a többi jelentésben is. És szabálytalanságokra is fényderült, és felmerül velem a kérdés, hogy mikor döntünk úgy, hogy eh, eh, megtakadjuk a mentesítést, vagy elhalasztjuk, és mikor döntünk úgy, hogy hát azért attól függetlenül mentesítünk, hogy nem hajtották végre a helyesbítő intézkedéseket? Ez lenne az első kérdésem. Milyen alapon döntünk? Másrészt az ügynökségek láthatósága, vizibilitása az európai polgárok szemében. Hiszen az ügynökségeknek láthatóknak kell lenniük a tagállamokban is, ha megkérdezem a hollandokat, hogy hol, vannak, eh, hol van az Eurojust, akkor bizony tudjuk, hogy vannak olyan hollandok, akik nem tudnak erre kérdésre válaszolni. A lényeg az lenne végső soron, eh, látom, hogy azért van, aki tudja, képviselőtársaim között. De ha a máltaiakat kérdezzük, hogy, hogy milyen ügynökségek vannak ott, az Európai Uniós ügynökségek közül most csak azok tudnak erről, akik valamilyen módon kapcsolódnak az ügynökség munkájához. Tehát a láthatóság nagyon fontos. Például az új élelmiszerek engedélyezése, az új kémiai termékek jóváhagyása, E, ezek nagyon fontos kérdések az ügyfelek számára, a polgárok számára, a fogyasztók számára, és a polgároknak tudniuk kell, hogy hol vannak fizikailag azok az ügynökségek, amelyek ezt a munkát végzik, hiszen ez a munka érinti az életüket. A másik téma, ami miatt aggódnunk kell, az az, hogy vannak olyan ügynökségek, amelyek ugyanezen területen dolgoznak. E, e, néha kapcsolat is vannak, van az ilyen átfedett, átfedésben lévő ügynökségek között, Ugyanakkor ugye például a Akadémia, amely Ausztriában működik, Hágában működik, az Europol érdekes. Tehát úgy gondolom, hogy minden évben föl kell vetnünk ezeket a kérdéseket, amikor sor kerül a költségvetési mentesítésre. Ezeket a kérdéseket figyelembe kell venni, nem csak az adott ügynökség tekintetében, ahol persze meg kell fogazni a javaslatokat, hanem a bizottság eh, szempontjából is. Végül a finanszírozás kérdése. Nyilván eh, a saját forrásokból eh, származó költségvetésre igényt tarthatnak. ezek a pénzek azonban nem közvetlenül az ügynökségekhez jutnak el, ahogy említettük, vannak olyan esetek, amikor ezek az Európai Unión keresztül, a költségvetésen keresztül ö, ö, kerülnek kiosztásra, ez a viszontfinanszírozás, újraelosztás mechanizmusa. És végül aggódva olvastam azt is a jelentésben, hogy a személyi kiadások csökkentése, gazdaságosabb működés tekintetében ijesztő, hogy a kiszervezés gyakorlatilag többe kerülhet, és az egyenleg végül is az lehet, hogy hiába foglalkoztatnak kevesebb embert, nincs megtakarítás, sőt, tehát át kellene gondolni, hogy mit, lenne, mit kellene tenni. Úgy gondolom, hogy az ügynökségek közötti munkavállalói mozgás sem feltétlenül a legjobb ötlet, hiszen nem biztos, hogy az egyik ügynökség tapasztalt szakemberei igazán sokat tudnak a másik ügynökség által lefedett munkaterületekről az ott szükséges készségekkel nem biztos, hogy rendelkeznek. Jó lenne, hogyha kicsit többet mondana a jelentés az ügynökségek hálózatának a kompetenciájáról is. Mit tud ez a hálózat? Hiszen az ügynökségek autonómiája biztosított, ez lehetővé teszi a koordinálást, de más nem nagyon lehet tenni, tehát a koordináláson kívül szuverén felek között nem nagyon lehet elérni mást. És ugye holland példát hozhatok, ahol a bíróságok függetlenek egymástól, de az ülésszakok és a technikai megoldások egyeztetése kerülnek. Az egyes ügynökségekhez kapcsolt javaslás, javaslatokat most átugranám. Az azonban fontos, hogy elmondjam, hogy az európai költségvetés ügynökségekhez kapcsolható része már nagyon régóta ugye napirenden van, megfelelő ellenőrzése van szükség. De figyelembe kell vennünk azt is, hogy az ügynökségek számára mennyire rontja az imidzsüket, hogyha nem megfelelően gazdálkodnak. És úgy gondolom, hogy ezt meg kellene fogalmazni egy módosítóban is. És végül elhangzott a javaslat, hogy a többi pénzügyi keret időszakának a legelején kellene ezeket a vitákat lefolytatni minél hamarabb. Valamiféle kapcsolatot kellene teremteni a többes pénzügyi keret és a ügynökségek e, finanszírozása között, az ügynökségek működés módja között, és ennek fényében kellene stratégiai döntéseket hozni. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönjük! Azt hiszem, hogy a következő napi rendi pont alatt majd még visszatérünk kapcsolódó kérdésekhez. Próbáljuk az ügynökségek mentesítését lezárni. Itt van Simon Muldew, a DG Home-tól, aki az easo felelős, de hát közvetlenül kérdéseket nem intéztetek hozzá. Hogyha előadóként szeretnéd, akkor megadhatjuk a szót a főigazgató helyettesnek. Nincs igazán sok hozzáfűzni való. Az előadó ezt a nagyon kényes témát nagyon diplomatikusan kezelte, sem ajánlásaival, sem az által a nem tudok csak egyet érteni. Bert, te kapod meg a szót, hogy lezárd a vitát. Köszönöm szépen, Mártinám. Köszönöm ezeket a pozitív Köszönöm tehát az elhangzott észrevételket. Amit Denis mondott, ahhoz szeretnék kapcsolódni. Az Olaf vizsgálat kapcsán az ELZO vonatkozásában, hát ez szeptember 21-én bizonyosan meg lesz, de vannak informális kapcsolataim is az Olafhoz. Ugye nem tudjuk még, hogy pontosan mikor készül el ez a jelentés. Annyit tudunk, hogy nagyon intenzív módon dolgozik az Olaf ezen a jelentésen. Esetleg kiindulhatunk abból, hogy elhalasztjuk az EASO mentesítését, és aztán majd szeptemberi második vagy harmadik héten megkezdhetjük a mentesítéssel kapcsolatos munkát. Az EASO kapcsán is bizonyosan többet megtudunk majd az Olafnál folytatott vizsgálódásról. Ha tehát elhalasztjuk a mentesítést, és szeptemberben kezdjük meg majd a második fordulót, akkor bizonyosan az Olaftól megtudjuk, hogy mi is a helyzet az EAZO-nál, e hogy folytathatjuk-e a munkát, vagy sem, és esetlegesen megadhatjuk-e, vagy megtagadhatjuk a mentesítést az EAZO számára. Nem hiszem, hogy az Olafot kényszeríthetjük, vagy sürgethetjük, hogy egy bizonyos határidőn belül zárja el a vizsgálatot. Bizakodó vagyok minden esetre, hogy helyesen kezelik majd ezt az ügyet. Most egy kicsit fel kell, hogy tegyem a szemüvegemet, hogy valamit megkeressek itt a dokumentumban. Hát feljegyeztem itt valamit, de nem tudom kiolvasni a saját kézírásomat. Hát ugye Denis elmondotta, hogy van itt egy egyensúlytalanság, ugye az EAZON-nál elhalasztjuk a mentesítés megadását, aztán van néhány más ügynökség, ahol bizonyos észrevételekkel éltünk, de mégsem halasztjuk el a mentesítést. Értem ezt, ez egy teljesen jogos észrevétel, és azt hiszem, hogy az elnyékjelentéstevőknek meg kell beszélniük azt, hogy hol is vonjuk meg a határokat. Számomra az Olaf vizsgálat mindenképpen egy ilyen határt jelentett. Nekem is voltak kétségeim más esetekben, de mindig lehet érezni, hogy a frakció mögöttem áll -e, vagy sem. Mindig többség volt az adott mentesítés megadása mellett a többi esetben találkozzunk újra az jelentéstevőkkel, miután befutottak a módosító indítványok március 1-én, és akkor még egyszer megbeszélhetjük ezt az ügyet, és megnézzük, hogy hol is vonjuk meg majd a határokat. Köszönöm, Denis, ezt az észrevételedet. Aztán az ügynökségek láthatóságát illetően mindig a láthatóságról beszélünk, esetleg nem jól fogalmaztam meg, hogy miről is van szó. Az ügynökségek láthatósága számomra különösen akkor nagy, ha az emberek, szervezetek, testületek, akik, amelyek az adott ünnökség tevékenységével tartalmilag összefüggő munkát végeznek, például azok a személyek, akik a menedékpolitikával foglalkoznak, azok jól ismerik az elzó munkáját, vagy tudják, hogy mit csinál a Frontex aztán azok, akik az élelmiszerbiztonság területén működnek, azok pedig értik, hogy milyen jelentőséggel bír az EFSA munkája. Ugyanez igaz az MR-ra. Szerintem a célcsoportnak kell ismerni az ügynökséget, ott kell javítani az adatügynökség láthatóságát. Aztán itt van az együttműködés, ez a klaszterszerű együttműködés az egyes ügynökségek között, akik ugyanolyan területekkel foglalkoznak, így a Frontex, az rendőr, akadémia és a többi. Ez szintén megér egy vitát, ez az együttműködés, de ez a mi hatásköreinken kívül esik. Hogyha ezzel kapcsolatosan módosítókat nyújtanak be, ezeket még megvizsgálhatjuk. Aztán a díjak, illetékek kapcsán szintén fontos vita zajlik, ez egy nagyon jelentős, lényeges vita. Én például az MV szakbizottságban is tag vagyok, és ott is lezajlott ez a vita az EFSA kapcsán, vagy meg kell vizsgálnunk még a gyógyszer ügynökséget is ebből a szempontból. Itt egy világos határt kell megvonnunk. Ha az ipar leró egy illetéket, és nincs közvetlen kapcsolat az adott illeték összege, illetve az adott dosszié jelentősége között, hát ugye Denis itt azt javasolja, hogy a bizottság költségvetéséből legyen a finanszírozás. Ugye ezt az ötletet, ezt ki kell fejteni. Aztán a horizontális jelentésekben itt megtakarításokról van szó, meghallgatásokon is felvetődött ez, hogy túlságosan sok a külső munkatárs, túl sok külső munkatársat toboroznak egyes ügynökségek. Hát itt is hajlandó vagyok arra, hogy az ezirányú ajánlásokat felvegyem az anyagba. Aztán itt van a hálózat, az együttműködés célzó hálózat, a különböző ügynökségek közötti koordináció. Talán a horizontális jelentésben egy bekezdésben jobban meg kell határoznunk, hogy milyen hatáskörei lehetnének egy ilyen fajta hálózatnak. Ez nagyon sokat segítene a további vita szempontjából. Persze a tanácsot is meg kell még erről győzni, mert a legutóbbi alkalommal a tanács csak visszafogott volt ezzel az elképzeléssel szemben. Aztán az MFR-rel kapcsolatos, a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos vitát, illetően egyetértek az elhangzott megjegyzéssel, és hát itt van még néhány dolog, amit feljegyeztem, de sajnos nem tudom elolvasni a saját kézírásomat. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani különösen az EFSA kapcsán. Az EFSA ö, vett át a koordinációt, és nagyon jól végezte ezt a munkát. Örl úr bizonyosan hallgat minket a napos pármából, tehát még egyszer köszönöm a jó koordinációt, és köszönetet mondok azoknak, akik ö, támogattak jelentéstevőként. Itt van például Cecil, aki az ügyvezető, ügyosztályvezető mellett ül, Ugye ő emlékszik, hogy mely pontokkal kezdtük a munkát, és ő végig követte ezen jelentések útját, és pitbullként kitartott végig a munka során, nem engedte el a koncot, aztán Rocco Garobi és Roberto Gardon is támogattak, ők a két tanácsadó a frakción belül mindig emlékeztettek a határidőkre, felhívták a figyelmet különböző pontokra. Köszönöm rendkívül hatékony és kompetens munkamódszerüket, és így minden sikerült határidőn belül benyújtani. Először dolgoztunk ilyen módon, ez volt az első nagy munka itt számomra a Költségvetés ellenőrzés Szakbizottságban. Köszönöm tehát még egyszer mindenkinek. Köszönöm szépen, Bárt. Nagyon érdekes vita volt ez, köszönöm szépen mindenkinek, de mielőtt átadnám a szót az elnök asszonynak, annyit szeretnének elmondani, hogy mindannyian panaszkodtunk arról, hogy milyen alacsony a részvétel itt hétfő délután egy ilyen fontos témakör vitája során. Sokkal több képviselőnek kellett volna a másfelől, viszont örülnünk kell annak, amit Bárt említett az elején, hogy az ügynökségeknek ugye sokkal jobb ö, nemi aránya, kellene, hogy legyen, és ilyen szempontból a mai ülésünk nemi aránya az kiváló. Köszönöm. Ja, genau. Es ist so wie immer, die Besten sind hier und der Rest zählt nicht. Ja, ich war bei einem... Nos, én Tajani elnök úr fogadásán voltam egy olasz íróval és politikussal, ezért futottam be ilyen későn. Ugye az ünnepségekkel kapcsolatosan van egy munkacsoportunk, részt vettem a legutóbbi ülésen, ez alkalommal megtagadtam, mert hasznosabbnak tartottam, hogy más dolgot csinálok, mint hogy olyan megállapodásokat kötünk, amikhez aztán senki nem tartja magát. Kérdés az, hogy ez a munkacsoportnak más sorsa lesz-e, mint a korábbinak, tessék, a Sudens de Jong. Ja, yeah, d'accord, voorzitter. En, uh...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 Ezeket mellékeltük az ülés anyagai között. Tehát jó, ha rendben van teljesen, hogyha ezeket a megjegyzéseket veszük figyelembe, úgyhogy tulajdonképpen valóban érdekes vitákra került sor, és tettünk lépést előre. Meggyőződésem, én azt látom, hogy van néhány nagyon egyszerű felvetés. Például a személyzet csökkentésének a hatása, a munkacsoport mandátuma, amelyek kapcsolatban tudunk megjelen, meg, javaslatokat tenni. Ugye a mandátumok részben átfedik egymást, és ezzel együtt bizonyos ügynökségek hatékonyabban tudnak tevékenykedni adott területeken, mint mások, illetve az átfedés is érdekes módon javíthatja a hatékonyságot. De az fontos, hogy az érintett tagállamok szempontja is érvényesüljenek. Nyilván senki nem akarja kinyitni Pandora szelencéjét, ezért tekintek a bizottságra. Az egész helyzet ugye nagyon bonyolult. Úgyhogy ha abban maradunk, hogy az egyes ügynökségek aggódnak amiatt, hogy a rendszer összességében igazságosan működik-e, akkor úgy gondolom, hogy az Európai Tanácsban ülőknek kell ezeket az ügyeket megvizsgálniuk, meg, megbeszélniük, megvitatniuk. Én azonban nem vagyok túl optimista az a kapcsolatban, hogy ennek milyen eredménye lesz. Voltak persze konkrét eh, viták is, amelyeket kétségtelenül folytatnunk kell. Fontos, hogy beszéljünk az ügynökségek finanszírozásáról és a személyzeti kérdésekről, a létszám kérdésekről. Beszéltünk eh, a finanszírozásról a finanszírozási hatóságként ugye a költségvetés mentesítéséről, és hogy e tekintetben milyen döntéseket hozunk akkor, amikor mondjuk vizsgálatok vannak folyamatban, és hogy nek milyen image vonalkozásai lehetnek az adott ügynökségek szempontjából. És végül ugye az ügynökségeknek eh, függetlenül kellene a bizottságtól eh, a költségvetésen keresztül megkapni a finanszírozásukat, annak érdekében, hogy a jövedelmek eh, folyamatosan jelentkezzenek, Itt említhetjük a légi közlekedés biztonságával kapcsolatos pilóta programot, kísérleti programot, amelyben a bizottság ezt próbálta meg megvalósítani kísérleti jelleggel. Olyan kiszabással kísérletezett, amely hozzájárulhat ennek a biztonsági rendszernek a jobb működéséhez, és úgy tűnik, hogy mindenki elégedett ennek a működésével. Úgyhogy ez azonban nem sokat mond arról, hogy maguk a repülőgépek mennyire biztonságosak. És az engem aggaszt. Ugye Georgia, Georgieva alelnök asszonynal egyeztettem e-mailben, de maga a bizottság sosem reagált, úgyhogy gyakorlatilag csak annyit mondtak, hogy hát ez egy, ez, egy pilóta program volt, ez egy kísérlet program volt, amit eh, a többi ügynökségnek is másolnia kellene. Úgy gondolom, hogy meg kell néznünk, hogy milyen pályát fut be ez a bizottsági program, mert lehetnek ennek nagyon hasznos következményei. Úgyhogy van még sok-sok munka, amit el kell végeznünk ebben az ágazatban. Köszönöm, szeretnék De Jong kollégának köszönetet mondani, mert nagyon nagy munka ez. Jó magam is lát láttam. Köszönetet kell mondanunk a ház testületeinek, hát ugye átfésültük az ügynökségeket, és a különféle fórumok segítségével remek anyagot állítottunk össze. Láthattuk, hogy a legapróbb dolgokról is képtelenek dönteni gyakran az ügynökségeknél, a tevékenységek átfedik egymást, és ugye a költségvetés menedzsmenttel kapcsolatos problémák merülnek fel. Mi mindenről tudunk, és a, ugyanakkor nem tudunk semmiféle döntést hozni. És ugye a tanácsnál is vannak problémák, annak idején a spanyol elnökség ideje alatt zajlott mindez. És hát itt hatalmas dokumentumok születtek, Mindezt feldolgoztuk, és a szakbizottság szemre nagyon érdekes döntéseket hozhatunk, de hát ugye a rendszer fogjaiként meg volt kötve a kezünk, és éreztem, hogy egyszerűen lehetetlen, hogy nem vagyunk képesek arra, hogy a tanácssal és a tagállamokkal egy-két érdemi döntést, elvi döntést meghozzunk. Ez egész egyszerűen nem lehet igaz, mondtam akkor. Tehát köszönetet mondok De Jonge úrnak, és ilyen ambícióval kell majd tovább folytatni a munkát, és a költségvetési tanácskozások során, akár a tanács kapcsán is fel kell vetni ezeket az észrevételeket. Kár, hogy nincs az a partnerünk, akire szükségünk lenne, hogy hatékonyan dolgozzunk, és ezeket a dolgokat végig tudjuk vinni. Jó, az, hogy most már ott tartunk, ahol valahogy egyébként amúgy is tartottunk. Hogyha valaki most hozzá akar szólni, akkor itt az ideje. Egyébként tudomásul vesszük az elhangzottakat. Nézzük itt az elnök közleményeit, hogy itt most mit is kezdünk ezzel az anyaggal, azt olvasom itt. Vielleicht müssten wir dann einen Brief Talán egy levelet kellene intéznünk az illetékeseknek. Denis, van-e javaslatod, mit tegyünk ezen ajánlásokkal? Ki akarsz-e valamit emelni? Levelet kell leírnunk az elnöknek, az elnökségnek, illetve a tanácsnak? Tessék. Ehm, ja, ik, ik denk dat ehm, de staat hier ook in, follow-up bijeenkomst van... Azt hiszem, hogy most a follow-up következik. 2018. júliusáig lesz majd egy találkozó, és szerintem jó lenne, hogyha egy levelet fogalmaznánk meg, hogy mit is várunk ettől a találkozótól. A bizottságnak van néhány megbízása, és jó lenne, hogyha ezt meg tudnánk fogalmazni, és néhány prioritást felvehetnénk ebbe a levélbe. Ez bizonyosan hatékony lenne. Talán ugye itt a munkacsoportnál nincs most még a több éves pénzügyi kerethez kapcsolódási pont, talán a levélbe ezt is bevetnénk. Elnök, a bizottság nevében Mihálylova asszony következik. Um, köszönöm szépen. Én szívesen válaszolok a kérdésekre, de nem tudok mást mondani, mint hogy az Európai Bizottság nagyon elégedett a három intézmény munkájával, akiknek is sikerült ezen ajánlások ügyében egyetérteniük. A parlament is ezt jóvá hagyta. Mi arra számítunk, hogy ezt minél hamarabb a tanács is megteszi, majd köszönöm. A kérdés az, hogy hogyan hajtsuk végre az ajánlásokat, milyen idő határok között. Ez volt a kérdés, amit feltettem, tessék. Um, well, the recommendations do not... Az ajánlások alapvetően semmiféle időkorlátot nem állapítanak meg a három intézmény és ügynökség számára. Tehát nincsenek ilyen kötelező határidők, de mi szívesen beszámolunk a költségvetési eljárás keretében az esetleges előre haladás ügyében. De a következő ülésre 2014. júliusában kerül sor, ahol is a három intézmény elméletileg együtt vizsgálja meg az előrehaladást. Azt hiszem ez lesz az első alkalom, ahol tudunk majd erről beszélni. Nagyon jó, hogyha nincs időterv, ugyanakkor azonnal el is kezdhetjük a munkát, legkésőbb holnap. Hol van itt ezzel a probléma? Kezdjük el a végrehajtást, anélkül, hogy konkrét időterv lenne erre. Ezt magyarázom meg, hogy miért nincs ez. So the, the group agreed at its last... A legutóbbi ülésen megállapodtunk abban, hogy minden intézménynek a saját eljárás rendje szerint kell ezt elvégeznie, és ezt követően az ajánlásokat az intézményközi munkacsoport elfogadhatja. A tanács egyelőre az ajánlásokat nem hagyta jóvá. Remek, akkor abból indulunk ki, hogy most itt azt kell át gondolni, hogy hogyan is hajtsuk végre. Most talán javaslatokat kell megfogalmazni az intézményeknek, hogy kinek mit kell tennie. Hát a várakozással nem jutunk előre, mert rengeteget vártunk, akár tíz évet is. Tehát most itt egy ütemtevre lenne szükség, hogy meddig minek kell végrehajtódnia, hogy mi lenne, hogyha ez így történnék. I can only reiterate that none of the recommendations impose specific reporting or other follow-up obligations. The... Úgy gondolom, hogy ugye tájékoztattuk természetesen itt érintett feleket a fölmelő munkáról. Az ajánlások a három intézmény csoportja megfogalmazásában kerültek az asztalra, és úgy gondolom, ezek egyetemen ajánlások, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy nincs konkrét határidő. Ja ja, ja. genau, also aber die Recommendations sagen De az ajánlásokban az szerepel, Transfers of tasks. Das sind ja gewiss keine sehr konkreten Empfehlungen. Ez nem konkrét ajánlás de legalább annak a leára, leírása, hogy mit lehetne tenni, hogyha valaki valamit tenni akarna. Fontos lenne, hogy a bizottság tovább dolgozzon ezen az ügyen, és megjav, megfogalmazza az ajánlásokat, hajlandó-e tovább dolgozni ezen az egész torin. Mert így nem mehet tovább, hogy mindenki a másikra tekint, és azt várja, hogy majd a másik csinál valamit. A bizottság feladata, hogy ezt az ügyet előre vigye javaslatokkal kell élnie, és hogyha valaki nem ö, tartja be az ajánlásokat, vagy a javaslatokat, akkor ö, újra kell mutatni, le kell szídni, úgymond, de az, hogy csak egész egyszerűen várakozunk, kivárunk, azt hiszem, hogy ez nem jó ötlet yes, so the recommend... Igen, az ajánlások valóban úgy keretek megfogalmazásra, hogy ezeket valamennyi intézmény vegye figyelembe a saját munkája során. Természetesen a bizottság el fogja végezni a saját eh, munkáját, és ebben eh, ezt követni fogja, és hogyha jogalkotási javaslatra kerül sor, akkor természetesen erre majd visszatérünk. Genau, also gut, Dennis, jetzt habe ich im Juli gibt's... Akkor júliusban itt lesz ez a munkacsoporti ülés és szeptemberben az első ülésen napirendre vehetjük, és megnézzük a következő lépéseket. Tehát a szeptemberi ülésig a bizottság valamit elő kell, hogy adjon, és akkor meglátjuk, hogy a bizottság addig meddig jutott. Így járjunk el? Tessék! Azt hát sowieso, denk ik, maar ik denk ook dat de interventie van de commissie ook laat zien. Azt hiszem, hogy a bizottságnak így adunk egy kis időt, és jó lenne mondani valamit arról is, hogy mire van szükségünk a 2018. júliusi ülésen, hiszen különben egy újabb forduló lesz, amikor megállapíthatjuk, hogy az ajánlásokat mindenki kívánatosnak tartja. De ezt már fél évvel ezelőtt is megállapítottuk a munkacsoporti ülésen, és amit említésre került, ahol a bizottságnak még kiegészítő információt kell szolgáltatnia, nem kellene ezt júliusig megvárni, hanem már hamarabb választ kellene kapnunk. Jens Geierrel együtt a Költségvetési Szakbizottságból ezt el tudjuk intézni, ez egy jó kiegészítés lenne. Akkor így járjunk el, hogy májusban megpróbálunk egy határidőt meghatározni, ahol is itt olyan a fő titkát is meghívjuk, és aztán meglátjuk a bizottsággal, mi lesz a következő lépés. Tehát itt a Költségvetés Ellenőrzés és Költségvetési Szakbizottság foglalkozik majd májusban az ajánlások végrehajtásával, megbeszéljük a következő lépéseket, ezeket konkrétan monitorozzuk. Ez egy rossz hír, hogyha a vezetőket meghívják, akkor mindig rosszul ö, zajlanak a dolgok, de hát itt semmi nem segít. Ö, a főtitkárnak ide kell fáradnia, ehhez ragaszkodunk. Köszönjük a megértést. Ezzel ezen napi rendi pont végére értünk, és nézzük most a közös vállalkozások mentesítéseit. Jelentéstevőnk Hayes kolléga, aki azonnal meg is kapja a szót, hogy bemutassa a jelentését, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy-két általános megjegyzéssel kezdeném. Mielőtt a napirenden szereplő közös vállalkozásokra átérnék. Először is fontos, hogy mindegyen értsük azt, hogy ez a folyamat a számövőszékte érkező éves jelentéseken alapul, és a szemőszéki jelentéseket, illetve a nemrég tartott meghallgatásokat kell, hogy tükrözze ez a jelentés, hogy valóban egy kiegyensúlyozott képet alakítsunk arról, hogy pontosan mi is történik, mi folyik ezeken közös vállalkozások esetében. Senki ne érezze úgy, hogy túlságosan negatív színben festjük le. Szerintem meg kellene adni a mentesítést. Egyébként ezt mindegyik esetben ezt is javaslom. Ugyanakkor tettem egy-két egyéb javaslatot is. Fontosnak tartom ugyanis, hogy a kutatás, innováció és munkájteremtés területén valóban Európa egységesen működjön. 2016-os évről beszélünk, 1,8 eh, milliárd euróról beszélünk összesen a közös vállalkozások keretében, és azt hiszem, hogy kötelességünk megbizonyosodni arról, hogy a közös vállalkozások teljesen elszámoltatható módon működnek, és a számvőszék jelentését követően figyelembe veszik az ebben szereplő ajánlásokat. Szeretnénk rávilágítani a jó eredményekre, de természetesen azokra a területekre is, ahol úgy érezzük, hogy további javulása van szükség, hiszen óriási pénzekről beszélünk, 1,8 milliárd euróról beszélünk, ami közel másfél százaléka a teljes többős pénzügyi keret költségvetésének, ezért olyan nagyon volt az a fontos az a meghallgatás, ahol a Fusion for Energy, a Shift to Rail, az Excel és az Innovative Medicine, tehát minden négy közös vállalkozást meghallgathattuk. Nagyon érdekes volt, hogy mennyi dolog megegyezett, mennyi közös pont volt a különböző vállalkozások, közös vállalkozások ügyében. Éppen ezért szeretnék a monitoring, a, a belső ellenőrzés, illetve a jelentéstevés témáira. Tudom, hogy az általam használt nyelvezettel sokan nem lesznek elégedettek, ugyanakkor én fontosnak tartom, hogy kimondjuk, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. Tehát nem szabad mellé beszélni. Ezt nem szabad túlzott ö, ö, kritikaként megélni. Azt hiszem, hogy egész egyszerűen fontos, hogy ezen a ponton őszintén beszéljünk egymással azzal is foglalkozom majd, hogy pontosan milyen mik szerepeltek a különböző számvevőszéki jelentésekben. Ezeket röviden össze is foglalnám. Az innovatív gyógyszerek témájában a jelentés utal arra, hogy ez a harmadik év, amikor a 70 os határ alatt voltak a kifizetés előirányzatok, azt is kimondjuk, hogy az elkövetkezendő években mindenképpen javulást szeretnénk látni. Azt is hangsúlyoztam, hogy az ipar anyagi hozzájárulását jó lenne, hogyha tudnánk növelni, illetve azt is kimondom a jelentésben, hogy a az egyetemeknek, a KKV-knak igen nagy késedelemmel fizetik el nekik járó pénzeket. Magyarázatot is kaptam a közös vállalkozásoktól, ami részben magyarázza, hogy mi okozza ezeket a késedelmeket. Ezt a jelentésben, a módosítóban megpróbálom kifejteni. az Excel 28 résztvevő országból csak 24 fizetett be pénzeket, és azáltal, hogy ezt hangsúlyoztuk, megpróbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy a résztvevő országoknak, államoknak itt az ideje, hogy beadják a megfelelő pénzeket. A shift to rail, tehát átállás a vasútra, itt is alapvetően arra koncentráltam, hogy a csalás elleni stratégia hogyan halad, illetve azt is kimondom, hogy a 2016-os év során javulást értek el ezen a téren. A fúziós közös vállalkozás ügyében tudom, hogy mi okozza a késedelmeket, ugyanakkor úgy érzem, hogy mégis hangsúlyozni kell a késedelem tényét, hiszen nagyon jelentős befizetésre van szükség ahhoz, hogy valóban felnőjön a feladathoz ez. A leszerelés költségeiről is beszéltek a szakértők a meghallgatás során. Ugyanakkor a 2016-os csalás elleni stratégia um, szerintem mindenképpen üdvözlendő. A SZISZA ügyében pedig ...1,7 milliárdos készpénzbeli befizetéseket vártunk a többi taktól. E, ezek bizony késedelmet szenvedtek. Erre oda kell figyelni a jövő évi mentesítés során. A Clean Sky ügyében a visszatérő probléma az, hogy 800 milliós befizetést kell a részvevő államoknak eszközölniük. Ennek a pénznek valamivel több mint a fele érkezett meg 2016-ban, és a bioalapú gyógyszerek ügyében pedig több tagja a közös vállalkozásnak a 2016-os elszámolás lezárásának hiányában nem fizették be ezeket a pénzeket, így tehát nagyon nehéz tisztán látni anyagi ügyeket illetően. Ezekben a jelentésekben, ahogy azt említettem, próbáltuk hangsúlyozni, hogy mi az, amin javítani kell, de természetesen azokat is, amik nagy és fontos eredmények, ahol javult a helyzet. Kérek mindenkit, hogy a pozitív és a negatív kommentárokat egyszerre vegyék figyelembe, pont azért, hogy lássák, hogy megpróbáltunk egyensúlyozott jelentést készíteni. Nem javaslom azt egyáltalán, hogy ne adjuk meg a mentesítést, szerintem éppen ellenkezőleg meg kellene adni a mentesítést. Ugyanakkor fontos, hogy ne hallgassuk el, hogy mely területeken elengedhetetlen a további javulás. Végezetül további módosítókkal fogom majd pontosítani a jelentéseket. A meghallgatás óta hozzám érkezett információkat megpróbálom majd beépíteni a szövegbe. Köszönöm szépen! Dankeschön. Herr Savama, bitte. Sarvama úr, tessék. Um, thank you. Thank you, Chair. Uh, well, just very briefly, uh, let me first um, congratulate... Uh... Először is gratuláljak a jelentéstevőnek. Azt hiszem nagyon fontos, hogy uh, egyértelműen fogalmazunk a jelentésben, és nagyon örülök annak, hogy hangsúlyozta is ezt, hiszen ezt nem kell méltatlan kritikának tekinteni, sőt, éppenséggel ez a mentesítési munkánknak a lényege, ahogy Dekowski úr is említette korábban, ma délután, az ügynökségekkel kapcsolatban, a ügynökségekre vonatkozó jelentésekkel kapcsolatban azzal együtt, hogy szerintem fantasztikus munkát végeznek eh, az ügynökségek. Ugyanez a helyzet itt is. Nagyon őszintének kell lennünk, és világosan kell fogalmaznunk annak érdekében, hogy eh, eh, megfogalmazzuk, hogy mit is gondolunk, és ezt meg is hallják, függetlenül attól, hogy az ügynökségekről vagy a közös vállalkozásokról van szó. Ez egy folyamatos, végtelen folyamat tulajdonképpen az intézmények, testületek, hivatalok között, akárhogy is nevezik őket, hogy minél jobban együttműködve tudják minél hatékonyabban felhasználni az adófizetők által rájuk bízott pénzt. Ami az érdemi vonatkozásokat illeti, én is örülök annak, hogy figyelmet fordítanak a hozzájárulásokra, Ez az ITER kapcsán is fontos, nagyon régóta beszélünk már erről, de ugye a késedelmekkel kapcsolatban nagyon világosan kell fogalmaznunk. És, eh, hogy úgy fogalmazzak, ugatnunk kell folyamatosan a karavánt. Mindent megtesznek nyilván, de óriási vállalkozásról van szó, és ezért a költségvetési mentesítés eh, szerepe is ennyivel fontosabb. És még egyszer szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, amiért ilyen világosan fogalmazott a jelentésében. Köszönöm. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. Vážená paní předsedkyně. Köszönöm, kellemes délutánt. Szeretnék először is gratulálni. Köszönöm a jelentést amelyet nagyon jól előkészítettek, és nagyon, elmagy- nagyon jól elmagyarázza, hogy mi is a helyzet a közös vállalkozásokkal kapcsolatban. Nagyon sok módosítót nyitottunk be, de van néhány olyan technikai jellegű feltés, amelyre most is szeretnék reagálni szóban. Ugye az ITER esetében itt van az egyik legnagyobb vita, a költségekkel kapcsolatban, ugye a jelentés, a számvevőszék jelentés kitért arra, hogy az ITER létrehozása és beindítása során adott összegeket befektettek, kifejezetten EU-s forrásokból, Franciaország is belefektetett ebbe, és az úgynevezett baseline mennyiségeket meg kell nézni. Másrészt vannak olyan határidők, amelyekkel ellehetetlenültek, nem lehet már őket teljesíteni, és 2005 óta látjuk ezt, hogy nem lehet az először megígért határidőket teljesíteni hangsúlyozni szeretném, említeni szeretném azt is, hogy az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése mivel jár, hiszen az Egyesült Királyság ebben a projektben, az ITER-ben továbbra is szeretne együttműködő fél lenni. A fúziós energia kutatásokban is természetesen, és az úgynevezett projektben is és néhány bekezdés figyelmeztet is arra, hogy ez milyen költségvetési következményekkel járhat, illetve a 2020-as Horizont program fényében hogyan vetődik fel ez a kérdés még egyszer. Ugye a ciklikusan fölmerül mindig ez a finanszírozási kérdés természetesen. E, és szeretném tudni, hogy a Horizon 2020 programban hogyan is működik a bizonyos e, e, magáncégek, konzorciumok részvétele, hiszen ahogy korábban mondtam, sok magánfél a privát E, szektorból e, részt vesz konzorciális formában ezekben a programokban, és ezért szeretném, hogyha hangsúlyoznánk, e, fényt vetnénk arra, hogy milyen ex post és ex ante ellenőrzési rendszerek vannak annak érdekében, hogy itt meg lehessen előzni a csalásokat megfelelő módon annak érdekében, hogy ne vetődjék rossz fény a közös vállalkozásokra. Ugye, ami a közvéleményt illeti, és itt nem a, nem a, a szakértők véleményére gondolok, hanem az átlagpolgárokra, úgy gondolom, hogy itt is szükség van olyan kezdeményezésekre, mint például a Shift Rail, a vasútra való átállás projektje, ahol, ahol nagyon sok érintkezési pont van a közvéleménnyel. Köszönöm szépen. Jó magam is, a felszólalók listájára helyeztem magam. Lenne egy kérdésem helyez kollégához. 7,7 milliárdot látok itt 2020-ig az itt erre. Itt ez 5 milliárd euró honnan jöhet ide 5 milliárd euró, és itt a bizottságtól várok felvilágosítást, illetve az illetékes főigazgatóságtól. Ugye én emlékszem az ITER-ért felelősökkel folytatott megbeszélésekre, ugye 6,6 milliárdot új és megbízható számként mutattak be nekünk, de ez egyáltalán nem megbízható, hogyha megnézzük ezt a kiegészítő összeget, ami elképesztő pontosságú lenne. Gariba úr van itt a DJ Move részéről, Vasile úr, a DJ Connect részéről, Ivanes úr, az Imitől és Norcset asszony. Azt hiszem, hogy Gariba úr kezdi. Jó napot kívánok, elnök asszony! Köszönöm szépen, hogy szót adott először is, hogy mondjak köszönetet és gratuláljak a jelentéstevőnek nagyon jó munkát végzett. Jó hallani azt, hogy a javaslattal mentesítették. Úgy gondolom fontos, hogy a jelentés strukturálisan korrekt, és nyilván kollégáim néhány módosítót azért be fognak nyújtani annak érdekében, hogy a jelentés bizonyos részeit pontosítsuk, hiszen ezek megérdemlik azt, hogy világosan fogalmazunk bennük, ilyen például a bizottság vonatkozó részeket. Hagy adjak választ ennek asszony kérdésére. Jelentés említi, hogy 5,4 milliárd euró plusz finanszírozási szükséglet vannak 20, 20-as időszakot követően, tehát a 6.6 az az összeg, amelyre 2020-ig van szükség, ez megbízható adat abban a szempontból, hogy ez nem fog változni, és hogy hangsúlyozzam, hogy ezt nem is fogjuk ezt átlépni. Tehát a bizottság nem fog a költségvetési hatóság elé járulni azzal, hogy további pénzeket igényeljen 2020 eh, szíg terjedő időszak vonatkozásában. Azt is hallottam, és ez igaz is, hogy az ITER eh, projekt Eh, összességében egymást követően több késést szenvedett el, de hogy a képviselők teljes mértékben tudatában vannak, az elmúlt néhány évben nagyon komoly gyorsulás következett be a, működé, az opera, a műveletekben. Egy számot említenék csak, eh, tavaly 280 millióval eh, növekedett meg a költségvetési kifizetés, amelyet a hatóságok jóvá is hagytak, és amely teljes mértékben felhasználásra került a közös vállalkozás keretében. Ez azt jelenti, hogy a munka valóban egyre gyorsabban folyik, és természetesen lehetséges, hogy további igényekre is sor kerül majd ebben az évben, annak érdekében, hogy ezt az ütemet tartani tudjuk az építkezési folyamatban hogy emlékeztessek mindenkit arra is, hogy eh, a pozitív klímának köszönhetően őt számítunk arra, hogy a parlament teljes mértékben támogatni fogja a programot nem csak a mentesítés tekintetében, hanem a tavaly júniusban kiadott bizottsági kommuniké közlemény tekintetében is. Köszönöm szépen. Ja, danke. Darf ich da nochmal nachfragen? Also, es hat sich jetzt mir nicht erschlossen, wofür die 5,5... Nem tudjuk, hogy ez az 5,5 milliárd, ez mire lesz, tehát itt 11 milliárdról beszélünk, meddig ez a kérdés. Tehát az 5,4 milliárd a plazma előállításra, vagy a végső eredményi 2030-ig? Köszönöm a választ. Thank you. Maybe I was not, I was not... Köszönöm, talán nem voltam elég világos, akkor megpróbálom még egyszer. Az ITER építése 2020-on túl is elhúzódik majd, amit 2010-ben határidőként határoztak, úgy tűnik, hogy az építéshez nem lesz elég. Tehát 2020-at 20 követően is tovább folyik majd az építés. További pénzeket fogunk tehát kérni, ahhoz, hogy az ITER építése illetve annak záró szakasza is lezárulhasson. 2025-ben véglegesítődik majd a plazma művelet. Ez a jelenlegi menetrend, amit persze még az Euratom közösségnek el kell fogadnia. Remélem, hogy így már világosabb. Ja, danke Köszönöm szépen. Most már jobban értem de nézzük, hogyan is megy az időben, tehát 2020-ig, akkor létrejön a plazma, és aztán hogy megy tovább az iterrel. Le tudja írni, hogy aztán mit fogunk tenni. Yes, uh, so what will, what will happen then? Igen, mi történik ezt követően? Fokozatosan teljes működésre áll majd a gép a tervek szerint a fúziós műveletek 2035-re indulhatnak el. 2025 és 35 között véglegesítődik majd a gép, és mindez a berendezés, amihoz szükségetedik, hogy teljesen működőképessé váljon. Hogyha a bizottság tavaly júniusú közleményét megvizsgálják, akkor láthatják, hogy a 2035-ig szükséges költségeket teljes részleteiben leírtuk a legjobb mai tudásunk szerint. Für 5,4 Tehát az 5,4 milliárdot illetően 2030-ig. Ez tehát egy all-inclusive csomag. Genau. Bei uns darf man auch von Zahlen itt számokról is lehetem beszélni, nem tilos. What, what the commission, what the commission has put, what the commission has put forward. Az Európai Bizottság eredeti javaslatához táb, eredeti táblázatok is kellenek, fejből nyilván minden számadatot nem vágok, de a bizottság a közleményében, ó, köszönöm a, a kollégának. Na, akkor beszéltünk számokról, hogyha ön ennyire ragaszkodik a számokhoz, kedves elnök asszony. Az Európai Bizottság 2025-ig teljes költségtervet nyújtott be. Az első plazma időszakra 2008-as értékkel számolhatunk. Ez a jelenlegi referenciaérték 6,6 milliárd euróról beszélünk, 3,9 milliárd 2025-ig, ami magának az építkezésnek az záró szakasza. Úgy tűnik, hogy 2027-ig tart majd a következő többes pénzügyi terv, így 1,2 milliárd eurós extra költséget is számoltunk az MFF végéig. A 2028 és 2035 közötti időszakra vonatkozóan pedig további 2 milliárd euróra lesz szükség ahhoz, hogy az építkezés befejeződhessen, illetve a maga a gép fokozatosan üzembe helyezésre kerüljön. Tehát 2020-tól 2035-ig 7,1 milliárd euróról beszélünk 2008-as összegeken, ami alapvetően megfelel annak a 6,6 milliárdnak, amit a pénzügyi terv végéig említettünk. Remélem, elnök asszony, most már minden kívánsága teljesült, és minden tiszta és világos. Köszönöm, ez tényleg érdekes volt, köszönöm. Hát ugye a bizottsági közlemények kapcsán itt a régi számok helyett néha újakra lenne szükségünk, aztán Vasilev úr következik a Cezár kapcsán, tessék. Yes, thank you very much, uh, Mrs. Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadó munkáját. Nagyon pozitív jelentést készített. Ezen a ponton igazából csak a természetbeni befizetésekre vagy hozzájárulásokra utalnék. Konkrétabban a jelentés 13. bekezdésére utalva, ahol is 720 milliárdnyi természetbeli befizetést vagy hozzájárulást említ. 720 millió a projekt teljes költségvetése. 500 milliót ad az Európai Unió, 70%-os társadalomszorozásra számolva, tehát csak 220 millió természetbeni hozzájárulás számolhatunk az ipar részéről, 500 millió az Eurocontrol részéről, a Cezár 2020 van, összesen tehát 720 millió lesz, nem 1,2. Az 1,2 milliárdban már benne van a bizottság által adott pénz is. Ez egyetlen apró kis pontosítás, amire ezen a ponton szükség van. Ami a menetrendet illeti, természetesen 2017-es ajánlások alapján azt várjuk, hogy az elkövetkezendő hónapokban a közös vállalkozásnak begyújtják az első számlákat, ezeknek a jóváhagyásával pedig akkor elindulhatunk, és utolérhetjük magunkat a természetbeni befizetések, vagy természetbeni hozzájárulások elszámolásának ügyében is. Remélem ezzel kicsit sikerült megvilágosítani az ügyet, és természetesen szívesen válaszolok további kérdésekre is. Köszönöm. Köszönöm az Excel vonatkozásban, Ivanes úr. Excel. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretett, szeretnék köztet mondani az előadónak. Valóban ez is nagyon pozitív jelentés volt. 2014-ben a hetes keretprogramból két közös vettünk el, Eniek Artemis 2015-ben, 16-ban az volt a, azt hallottuk, hogy a hiba határ ügyében valamit tennünk kell. A nemzeti hatóságoktól nyilatkozatokat gyűjtöttünk be, amelyben biztosítanak bennünket arról, hogy magasabb szintű a finanszírozási megfelelési arány, több mint 90%-nál járunk 2017-ben. Persze a, a folyamat nem állt meg egészen addig, amíg a hetes keretprogramból örökölt közös vállalkozások le nem járnak, de az elkövetkezendő években az Excel saját finanszírozása egy más megoldást alkalmaz majd. Az Excel alapvetően egy, egy olyan, egy sajátos közös vállalkozás, mert ilyen hármas befizetésen alapul, ilyen tripartit megoldás. Ezért fontos számunkra, hogy nem csak a finanszírozás kritikus tömegét elérjük, hanem hogy egy eh, egységes stratégiát is eh, végrehajthassunk, az én újító jellegű elektronikus eszközök témájában, amiről maga a közös vállalkozás szól. Reméljük, hogy ez a jó vágyást az Európai Parlamenttől is megkapjuk majd. Ezzel az imihez értünk a kutatási főigazgatóság részéről tett asszony. Thank you very much, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm még egyszer, nagyon üdvözöljük a jelentést, összességében egyetértünk vele. Tudomásul veszük, hogy van mit javítani még, de hagy fogalmazok meg néhány fölvetést. Az IMI irodával szorosan együttműködünk, önök is tudják, hogy a problémák egy része abból ered, hogy a nagy projektek esetében ugye természetes okai vannak annak, hogy, hogy ezt a hanyatlást látjuk. Ezt, ezzel azonban a következő évben boldogulni fogunk, kezdeni tudjuk ezt együttműködésben a hatósággal. Az informatikai eszközök tekintetében úgy gondolom, hogy az év végére ezt a késést le tudjuk, csúszás le tudjuk dolgozni, ami a természetbeni hozzájárulásokat illeti. Ugye az az ipar évente egyszer tesz jelentést, és csak az márciusban jelenik meg, emiatt van egy, egy csúszás, egy hátradék tulajdonképpen, de hát ezt is lehet tudjuk dolgozni idővel. Végül ugye elhangzott, hogy a költségvetés eh, elég eh, kis mértékben eh, járó hozzá teljes igényhez. Ennek még egyszer részlet, természetes okai vannak, nem is mennék be bele, és ezzel lezárnám. Zum Abschluss, Brian, bitte. Köszönöm, Brian, a jelentéstevő lezárásként. Um, Köszönöm szépen. Kollégáim megjegyzéseire hagy reagáljak. A nyelvről beszélt kollégám, és ez nagyon fontos kérdés valóban. és a világos megfogalmazás, a tiszta nyelvhasználat nem olyasmi, ami miatt bármikor is bocsánatot kellene kérnünk. Ami az ítel költségvetését illeti, legy, fogalmazunk itt is világosan. Nagyon komoly késést láttunk, csúszásokat láttunk visszatekintve ennek a projektnek a történetére, és ezek a csúszások egyrészt teljesen érthetőek voltak, figyelembe véve azt a tényt, hogy ugye egy vadonatúj projekt indult, amely előreláthatatlan volt gyakorlatilag akkoriban. Most már új úgynevezett alap, kiindulási alapunk van, és most már működik a projekt, ehhez tudjuk hasonlítani. Ugyanakkor itt lesznek még leállítási költségek is, lesznek még üzemekívül helyezési költségek is, és egy, elfogadom azt, hogy az érintettek azok kiállnak amellett, hogy ezek a csúszások úgymond indokoltak voltak, de ami az 5,2 milliárdot illeti, ahogy elmondtam, ugye erre van szükség 2020 után ahhoz, hogy az üzemeltetési, majd az üzemekívül helyezési költségeket lekezeljük, de valójában nem hiszem, hogy bárki meg tudná mondani, hogy a végső költségvetési összeg lesz. Szerintem erre senki nem képes. Ezzel együtt természetesen tisztában vagyok azzal, hogy az a kiindulási alap, amihez képest mérjük az ügynökség teljesítményét, az, az ugye adott, Mindenesetre az biztos, hogy, hogy kifutottak a költségvetésből, ez egyrészt teljesen érthető, még egyszer mondom, teljesen új dolgot hoztak létre, másrészt nem lehet alulbecsülni ennek, nem szabad alulbecsülni ennek a projektnek a jelentőségét. A jelentésben összesen csak jelezni akarom, hogy ez is egy kockázat. Nem állapodtunk meg az Egyesült Királysággal abban, hogy miben fognak, hogyan fognak hozzájárulni a projekt finanszírozásához. Reméljük, hogy gyanítom is, hogy benne maradnak, nyilván hozzá kell járulni, ez kétségtelen, de semmi bizonyosat nem tudunk mondani. Tehát a jelentésben arra igyekeztünk fényt vetni, hogy itt van egy kérdőjel, amit levegőben lebeg, benne lesz az Egyesült Királyság, nem lesz benne az Egyesült Királyság és összességében kötelezettségünk az, hogy ezt a bizonytalanságot aláhúzzuk. És egyetetek Pes úrral, amikor hangsúlyoztam, mennyire fontos a jobb kommunikáció. Ezért tettem bele valamennyi jelentésbe azt, hogy felelőssége az összes közös vállalkozásnak az, hogy, össze, hogy együttműködjön az összes többi közös vállalkozással, annak érdekében, hogy kommunikálják közösen, hogy mit is csinálnak az EU-s adófizetők felé. Tudniuk kell, hogy mit csinálnak, tudniuk kell, hogy az ebben a közös vállalkozásban milyen módon vonják be a KKV-kat, és úgy gondolom, hogy aznak révén, hogy együtt működnek egymással a közös vállalkozások, nagyon dicséretes eredményeket lehet letenni az asztalra, de ezeket ugye be is kell mutatni. Átgondolhatjuk persze, hogy a Caesar esetében a természetbeni hozzájárulás hogyan is működik, és ezzel kapcsolatban lehet mit mondani a végső jelentésben. Ez, ez kell esetében ugyancsak ez a helyzet vagy gyógyszer projekteket is említhetném, vagy azt, hogy mennyire nem kiegyensúlyozott a természetbeni hozzájárulások kérdése, és Ezekre az ügyekre ki lehet térni, de a jelentések, ahogy most állnak, úgy gondolom, hogy ugye két hetük van a képviselőknek, hogy módosítókat nyújtsanak be, és úgy gondolom, hogy az alapvető üzenet a mi szempontunkból az, hogy igen, mentesítjük a költségvetést, ugyanakkor világosan megfogalmazzuk, hogy melyek azok a sarokkövek, amelyek kijelölik, hogy mit is kell javítani a jövőben. És fontos, hogy ezeket, ahogy 2016-ban is megtették, javítani kell a stratégiát, javítani kell az auditálás rendszerét, az ellenőrzések rendszerét, az auditok figyelemmel kísérését, monitoringját, és folyamatosan egyre többet kérünk a, projektektől, és hogyha ezt meg is tesszük, akkor ez megfelelő üzenetet fog megfogalmazni, és egyúttal a mi munkákat is meghatározó jövőre. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon köszönöm. Ezzel a napirendi pont és egyben a mai ülés végére értünk. Holnap 9 órakor találkozunk a bizottság mentesítése kapcsán Öttinger biztossal. Köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm a vitát. Mindenkinek kellemes estét kívánok, köszönöm.